elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Bebre Debrön asszony közölte velem, hogy parlamenti képviselőként lemond mandátumáról május harmadikával kezdődően, és a parlament ezt tudomásul vette, és az, az eljárási szabályzatnak megfelelően tehát szabadnak nyilvánítja az ő mandátumát. Az illetékes román hivatalok is tájékoztattak arról, hogy román Plum asszonyt is helyettesíti egy új román kolléganő, szeretettel üdvözlöm őt, és emlékeztetnék arra, hogy az eljárási szabályzat vonatkozó bekezdése szerint teljes jogú tagként részt vehet az összes ülésen, amíg a mandátumvizsgálat nem zárult le, illetve a mandátum nem került elfogadásra, és azzal a feltétellel, hogy az új képviselő írásos nyilatkozatot tesz arról, hogy nincs olyan hivatala vagy posztja, amely összeegyeztetetlen a képviselői mandátumával.